Allora vi prego. Kérem mindenki foglaljon helyet, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. Iniziamo con... Eh, Akkor áttérünk a napirend elfogadása nevű első pontra. Mindenki megkapta a napirendet. A mappájában hogyha semmilyen megjegyzés nincsen, akkor úgy fogok tenni, mint Royal elődöm, hogy elfogadjuk a napirendet, hogyha nincsen semmilyen megjegyzés. Térjünk át most a mai napra. Tehát. A tolmácsolás a parlament összes nyelvén zajlik, utána fogadjuk el a napi Elnézést kérek, a 2011. november 10-i ülési jegyzőkönyvét szeretnénk elfogadni. Erre is azt mondanám, hogy amennyiben nincsen megjegyzés, akkor elfogadjuk. És van még szavazásunk is különféle dokumentumokról, éppen ezért most a fő témánkról szólnánk az Európai Megújuló Energiahálózatról szóló tanulmány fő megállapításainak ismertetése. Meghallgatjuk a tanulmányt, utána pedig körülbelül egy rövid óránk van, hogy megvitassuk. Most Altman urat kérném meg, aki a tanulmányt elkészítette, hogy vegye át a szót. Parancsoljon! Perfetto. Non prendere la parola. Altman úr. Nem, ő szeretne felszólalni, hanem Brankinmeier úr. Tehát akkor kb. 10 percet kap az első felszólaló. Jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Nevem Anthony Bernigmeier, és kollégám pedig Matthias Altman, és egy szakértői csapatot képviselünk, amely egy tanulmányt készített el, amelyet önök is megkaptak. Ezeknek az alappontjait szeretném most bemutatni. A témánk az Európai Megújuló Energiahálózatról szóló tanulmány bemutatása. Tehát kaptam 10 percet, hogy bemutassam ezt a 150 oldalas tanulmány. Szeretném elmondani, hogy 15-en dolgoztunk a témán. Ez azt jelenti, hogy igazából csak nagyon nagy lépésekben tudom bemutatni, hogy miről van szó bemutatnám a tanulmány tartalmát, utána néhány kulcselemre koncentrálnék, olyanokra, hogy mik akadályozzák meg a hálózat létrehozását. Szeretnék beszélni az interoperabilitásról, szeretnék a költséghatékonyságról beszélni. De most áttekintést szeretnék adni a tanulmány témájáról és tartalmáról. Of this uh, study, as you will... A tanulmány háttere, gondolom, hogy nem lett meg senkit, azt szeretnénk, hogy 20%-os legyen a megújuló energia aránya 2020-ig, utána pedig eh, a széndiokszid kibocsátásokat szeretnénk 2050-ig 80-95%-kal csökkenteni. A megújuló energia hálózatokba történő táplálása nagyon sok befektetést igényel európai szinten. Azt szeretnénk megvizsgálni, hogy 2050-ig miket kell az infrastruktúra kialakítása során figyelembe vennünk. Különféle becslések vannak a megújuló energia ellátás fejlődéséről. Különféle forgatókönyvek léteznek, különféle elképzelésekkel, és Fukushima óta megváltozott a helyzet, hiszen számos ország nem látja az atomenergiában tovább a jövőt. Ezen kívül a megújuló energia félék technológiája tekintetében megfelelő elosztó hálózatot is ki kell alakítani. Különféle forgatókönyvek vannak, mint említettem. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy elég sok akadálya van még a megújuló energia infrastruktúra kiépítésének. Az infrastruktúra természetesen igényli, hogy megvizsgáljuk a költséghatékonyságot. A költséghatékonyságra később is visszatérek majd, azonban nagyon sok nehézség is van. Politikai célokat is meg kell fogalmaznunk, és meg kell nézni, hogy a jelenlegi európai jogalkotás milyen viszonyban áll a megújuló energiahálózatokhoz. Úgy gondoljuk, hogy a tanulmányon eléggé átfogó módon próbálunk a kérdésekre választ találni. A következő témám az alapvető elképzelések. Úgy gondoljuk, hogy nagyon részletes költséghatékonysági vizsgálatot kell készítenünk a megújuló energiákról. Ezt gondolom, hogy önök is tudják. Ezt említettük, és egy infrastruktúrális költségprojektet is végre kell hajtanunk, hogy felbecsüljük a költségeket és a hasznokat. Meg kell néznünk, hogy az Európai Unió energiapiaci integrációja hogyan alakul majd. Figyelembe kell vennünk a biztonságot és az ellátás biztonságát is. Nagyon fontos az összekapcsolhatóság a hálózatok között, hiszen ez több kereskedelmet jelent, hiszen kevesebb dugó lesz majd a hálózatokon. Ezen kívül a fosszilis üzemanyagoktól való függőségünk is csökkenhet, amennyiben bio üzemanyagokat alkalmazunk, illetve ha Afrikából importáljuk a nap energiát. Nagyon fontos az, hogy ezeket a megújuló energiaforrásokat vegyük elsősorban figyelembe. Természetesen az árképzésre is hatása lesz a megújuló energiaforrásoknak. Időbe telik majd, hogy meglássuk a hatásokat. A legnagyobb kihívás a kiegyensúlyozottság marad. Nem csak az elektromos energia területén, az áram területén, hanem nagyon fontos a piaci egyensúly is, a kapacitások. Azt jelenti ez, hogy az árak valószínűleg emelkednek, Ez pedig az átmeneti fázisban mindenképpen kézben kell tartani. Ha megnézzük a megújuló energiainfrastruktúra környezetre gyakorolt hatásait, akkor itt további szempontokat is említhetnénk. Nagyon fontos itt politikai szempontból, hogy nézzük meg, hogy milyen összefüggés van a klímapolitika között és a megújuló energiaforrások között. Elképzelhető, hogy konfliktus is lehet ebben a helyzetben. Megnézzük az akadályokat, administratív és gazdasági akadályokról is van szó, és végül is nem utolsó sorban megnézzük a politikai döntéshozók szerepét. Annak érdekében, hogy az európai energiainfrastruktúra hogyan alakulhat fenntartható módon. Egy dolog, ami világosan kiderül az, hogy a változások elég hosszas előkészületi munkálatokat igényelnek. Azonban nem csak összehangolásra lesz szükségünk, hanem felelősségvállalásra is. A következő diákat esetleg már látták korábban is. Itt azt láthatjuk, hogy a szélenergia milyen helyzetben van. Jobbra, balra azt látjuk, hogy hol vannak a tengeri szélerőművek lehetőségei, a középső térképen azt látjuk, hogy a szárazföldi szélerőművek hogyan helyezkedhetnek el. A jobb oldali pedig a napsugárzást mutatja. Fontos ezeket a dolgokat ismernünk, hogyha integrálni szeretnénk az energiaforrásokat. Az biztos, hogyha ezek a tervek valósággá válnak, az összes energia szükségletünket fedezni tudjuk majd. A változások összefüggenek azzal, hogy a megújuló energiaforrások nem mindig állnak lehető, nem, nem mindig állnak rendelkezésre, fluktuálnak, hiszen hol süt a nap, hol nem süt a nap, hol fúj a szél, hol nem fúj. Éppen ezért nagyon fontos az energia szállítása is. Ez pedig uh, nagy feszültségű vezetékeken keresztül történik majd. Most tekintsünk ismét a térképekre. Látjuk a másik kettő energiaforrást, a geotermikus forrásokat és a vízerőművek lehetőségét. Jobbra azt látjuk, hogy minél világosabb a szín, annál kedvezőbb a vízenergia helyzete. Itt mindenképpen stabilizálni kell a szükségleteket, de rugalmasnak is kell lennünk, hogy az igényeknek megfelelünk, hiszen fluktuációról van szó, elmondtam, hogy nem csak naponta változik az időjárási helyzet, hanem szezonálisan is, tehát a szél és a nap esetében. Valószínűleg a hálózat továbbfejlesztése nagyon fontos, hiszen mindenhol más az adott energiatermelési lehetőség. Tehát hosszú távon el kell juttatni a hálózatokon keresztül az energiát minden fogyasztóhoz. Ez azt jelenti, hogy át kell rajzolnunk a piacot is, főleg az ellátási oldalt, és meg kell néznünk azt is, hogy a végfelhasználók hogyan kapják meg az energiát, akár fűtési célra, szállítási célra, vagy akár energiatárolási célra. Az energiatárolásra majd később visszatérek, hogy itt milyen lehetőségeink vannak összehasonlítva az olaj és gáz tartalékokhoz képest. Tehát hogyan tudjuk a megújuló energiát tárolni. A következő kép áttekintést nyújt arról, hogy ezek az opciók hogyan oszlanak meg. Lent azt látjuk, hogy a költségek hogyan alakulnak. Tehát balra lent látjuk az alacsony költségeket, és ezek a jobb felső sarokba egyre növekednek. Azt látjuk, hogy milyen költségeket várunk az energia források bevezetésénél. Tehát néhány ilyen átállási kísérlet már a napjainkban is zajlik. Azt is látjuk, hogy a helyi viszonyok hogyan alakulnak majd. Hiszen elképzelhető, hogy vannak olyan napszakok, évszakok, amikor nem tudunk energiát termelni. És éppen ezért a megvalósítás nagyon költséghatékonyan kell végeznünk. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen érdek konfliktusok lehetnek esetleg. Ennyi szóltam volna, hogy mit találhatnak a tanulmányban. Most akkor nézzük meg a részleteket. Itt négy fő akadályt láthatunk felsorolva. What we have uh, identified is... Azt észleltük, hogy uh, technikai akadályok is Jelen vannak azonban a technikai akadályok a legjelentőség, mentesek, tehát igazából jelentéktelenek. Vannak gazdasági akadályok, a gazdasági akadályokra gondolnunk kell. Természetesen politikai akadályok is vannak, ezeket pedig európai szinten kell megoldani. Hogyha rangsoroljuk az akadályokat, akkor azt láthatjuk, hogy nem igazán relevánsak, hiszen a helyi viszonyoktól függően hol az egyik, hol a másik akadály játszott nagyobb szerepet. Most az idő előre haladtával átadnám Matiasnak a szót, és a gazdasági akadályokról szólva megemlíteném a piaci torzulásokat, a határokon átlépő bonyodalmakat, a befektetések nem megfelelő ösztönzését és a magánfinanszírozás hiányát. Ezeket a gazdasági akadályokat tudtuk beazonosítani, amelyek a legjelentősebb szerepet játszhatják. A szociális akadályok gazdasági jellegűek, természetesen környezetvédelmi jellegűek, hogy a magas feszültségvezetékek például a madarakat zavarhatják, figyelembe kell vennünk az egészségügyi hatásokat. Ezen kívül a tájra gyakorolt negatív hatást, a vizuális negatív hatás is megemlítendő itt. Áttérek az administratív akadályokra. Vannak nemzeti szabályzások, amelyek európai szinten összeütközhetnek. Tehát nagyon hosszadalmasok az engedélyeztetési eljárások. Itt nagyon hosszadalmas eljárásokról van szó, amelyek megakadályozhatják a energia hatékony felhasználását. Most átadom Matiasnak a szót, ő további elemekről fog szólni. Thank you, Anthony. Now I will focus, um, on... Köszönöm szépen, Anthony. A költséghatékonyság elemzésre fogok összpontosítani, az infrastruktúrát illeti, és azokra a prioritásokra, amelyeket jelenleg európai szinten megvitatnak ezen infrastruktúrák vonatkozásában. Nos, a költséghaszon elemzésnek mi is a célja? Csak emlékeztetőül mondanám el, hogy ez miért is olyan fontos kérdés. Nos, a cél az, hogy a beruházások, megfelelő beruházásokat ki tudjuk választani, és allokálni tudjuk a költségeket az érintett felek felé. Azt, hogy kiválasztjuk a megfelelő beruházásokat, nem csak azt jelenti, hogy jóvá hagyunk projekteket, vagy azt mondjuk, hogy ezeket semmiképpen sem hajtjuk végre, hanem a cél az is többek között, hogy meghatározzuk, hogy melyek járnak a legnagyobb haszonnal a költségekre vetítve. Tehát így egyfajta rangsorolást tudunk végrehajtani a projektek között. Emellett fontos emlékeznünk arra is, hogy mindenféle infrastruktúrális célkitűzésekre vetíthetőek ezek, nem csak a megújuló energiákra, illetve az azokkal kapcsolatos beruházásokra. A hálózati beruházások, illetve hálózati bővítések fő célja a az ellátás biztos, biztonságának növelése, a megújulók arányának növelése, valamint az európai elektromos hálózatok integrálása. Négy különféle infrastruktúráról beszélhetünk. Egyik ezek közül is talán legfontosabb a hálózat, a gerinchálózat közvetlen kibővítése, de nagyon fontos kérdés az energiatárolása is, amely némileg kiegészíti az előző területet, és a hálózatok kibővítése ennek nem lesz értelme, hogyha nem sikerül az energia tárolását megvalósítani. Emellett fontos reagálnunk a szükségletekre, és a kínálati oldal menedzsmentje szintén egy olyan tényező, amely fontosabb szerepet játszhat majd a jövőben, mint ahogyan az ma van. Emellett nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az infrastruktúra általában több évtizedekig is eltart. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi döntéseink egészen 2050-ig, vagy az azutáni időszakra is kihathatnak. És ezen felül akár egy évtizedig, vagy talán még tovább eltarthat egy-egy infrastruktúra elem kiépítése, tehát hosszú-hosszú távú döntésekről van szükség, és ez is azt mutatja, hogy jól tesszük, hogyha megvizsgáljuk a költség-haszon arányt. Nagyon-nagyon sok a bizonytalanság, amely összefügg az eféle elemzésekkel. A költségeket és a hasznot nagyon nehéz konkrétan meghatározni, különösen, hogyha hosszú távú kérdésekről van szó, ki tudja, hogy 2050-ig hogyan alakul majd a költség és a haszon aránya. Nagyon nehéz ezt felmérni. Sok-sok különféle paraméter van, amely megváltoztathatja az esetleges eredményeket. Az egyik nagyon fontos tényező az üzemanyag ár, aztán a rendszer biztonság kérdése, a működtetési körülmények, és így tovább. Mit kezdünk ezekkel a bizonytalansági tényezőkkel? Az a legfontosabb, hogy különféle forgatókönyveket dolgozzunk ki, nem csak kettőt, hármat, hanem sokkal többet. 10-15-20 különböző forgatókönyvet is kidolgozunk, és utána megnézzük, hogy melyek lehetnek azok a döntések, amelyek robusztus beruházásokra adnak lehetőséget a különböző forgatókönyvek vonatkozásában és nagyon fontos olyan elemzéseket végezni, ahol a különböző paraméterek esetleges változásait is figyelembe vesszük, és azt, hogy ez hogyan befolyásolja a haszonköltség arányt. A legfőbb hasz, haszon, vagy előnyök, ez egy viszonylag hosszú lista, itt nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, de tulajdonképpen a megújuló energiák termelésének hatékonysága növekszik, a működtetési költségek csökkennek, nő a verseny, ez nagy mértékben összefügg az elektromos hálózatok integrálásával Európában, nő az ellátás biztonsága, ami főként annak köszönhető, hogy a megújuló energiákkal átléphetjük az országhatárokat, és ezáltal kiegyensúlyozhatjuk a kereslet és kínálati oldalt. Emellett robusztusabbá válnak a piacok, amelyek érintettek a kérdésben, és a keresleti oldal is nagy mértékben befolyásolhatja a dolgok alakulását, ezt is említettem korábban. Emellett nő a hatékonysága az, az energia tárolási létesítményeknek is. Itt azonban megemlíteném, hogy az elektromos energia tárolásának lehetősége jelenleg Európában igen alacsony. Más történet a gáz tárolása, de az elektromos áram tárolása egyelőre nagyon-nagyon nehéz, sokkal nehezebb, mint bármely más energiahordozó esetében, ezért Európában igen alacsony szintű a tárolási kapacitás az elektromos áram esetében. És végül az új generátorok, illetve az új áram, illetve energiatermelők száma is megnő Európa szerte, ez is egy haszon Nos, Európában milyen eredményeket mutattak fel az elemzések ez ideig? A legtöbb esetben azt látjuk, hogy a haszon jóval meghaladja a költségeket, de, mint ahogyan mondtam, különböző forgatókönyveket kell kidolgoznunk, ugyanis nagyon sok a változó paraméter. A haszon oldal jóval meghaladja a megújuló energiák várható növekedését, de ezek nem, ez a, ez a haszon nem oszlik el egyenletesen, ezért az elemzések segítenek abban, hogy az érintett felek felé megfelelően átruházzuk vagy továbbítsuk a költségeket. A haszonköltség elemzés alapján prioritásokat határozhatunk meg az infrastruktúra beruházásokban. Ez az a kihívás, amelyel szembe kell néznünk. A Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Tervek fő célja az, hogy a megújulók aránya minél nagyobb legyen a hálózaton belül. Vannak abszolút értékek, például a francia hálózatra vetítve, ami a szélenergiát illeti. Spanyolországban, Portugáliában, Németországban és Franciaországban a legnagyobb ennek az abszolút értéke. Mit jelentenek a kihívások a hálózatra vetítve? Prioritásokat javasoltunk az energiainfrastruktúra csomagban, amelyet az Európai Bizottság októberben terjesztett elő, és a tíz éves hálózati fejlesztési tervben is, Ez, ezek egy lentről felfelé építkező megközelítésre alapoznak, és ez, ami legfőbb, ez az, amit legfőképpen sérelmezünk egyébként. Nincs felülről lefelé történő megközelítés, tehát európai szintű megközelítés, amelyben Európa fentről tekint a kontinensre, országhatárokra való tekintet nélkül, és így, határozza, így határozná meg, hogy melyenek legyenek a prioritások ezen a téren tehát hiányosságok vannak. Ha megnézzük az infrastruktúra csomag 12-es cikkét, a TEN-E javaslatainak vagy iránymutatásainak a vonatkozó cikkét, akkor az kimondja, hogy az ENCO-énak ki kell dolgoznia egy metodológiát vagy módszertant annak érdekében, hogy egy harmonizált az egész rendszerre kiterjedő haszonköltség elemzés készüljön a közös érdeket képviselő projektekre vonatkozóan. Abból indulunk ki, hogy egy megfelelő módszertan számára hosszabb időre lenne szükség, mint amilyet erre rendelkezésre bocsátottak egyenlőre. Annak ellenére, hogy történt már haszonköltségelemzés. Úgy gondoljuk, hogy a meglévő elemzések alapján nehéz megítélni, hogy az eddig javasolt prioritások optimálisak-e, és egyelőre ezek az elemzések még nem elég részletesek és nem elég szilárd alapokon állnak ahhoz, hogy az mind politikailag, mind tudományosan kielégítő legyen. Ha megnézzük a hálózatot, a, itt láthatjuk a kapcsolatokat ezeken a grafikonokon. Aztán a következő DN, azt látjuk, hogy hol vannak a prioritások, a kísérleti projekt alapján, és itt a 2020-as helyzetet láthatjuk, amely ezekre a tervekre alapul. hasraütésszerűen azt mondhatnánk, hogy ezek nagyon jó javaslatoknak tűnnek, de tudományos megalapozottsága nincs annak, hogy azt mondhatnánk, igen, ezek jók vagy nem, nem jó tervek. A kutatási követelmények alapján sokkal ré- nagyobb részletességgel kell elemzéseket végezünk, és sokkal koherensebb módon európai szinten. Ez a dia lényegében erre világít rá. Ez az utolsó dia. Ez a javaslatokat, ajánlásokat tartalmazza. Az infrastruktúrák esetében nagy mértékű helyettesíthetőségre van szükség. Minden egyes javasolt projektnek sok-sok alternatívája van, és minden egyes projekt számára el kell végezni haszonköltség elemzéseket annak érdekében, hogy meghatározhassuk, mely a legjobb e tekintetben. Tehát többféle forgatókönyvet kell kidolgozni, és hosszú távú megközelítésre van szükség, hiszen 2050-re vonatkozóan még mindig nagyon sok ilyen infrastruktúrális elem, amelynek a beruházását most eszközöljük, továbbra is működésben lesz. A kutatásokat nagy mértékben növelni kell a robusztus módszertan kidolgozására és a megfelelő elemzések kidolgozására, és ezekre kell alapozni nyilvánvalóan politikai döntéseket. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm a figyelmüket, és én és a kollégám is szívesen válaszolunk a kérdéseikre. Köszönöm. Ringraziamo i nostri. Nos, köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk a bemutatóért. Correira de Campos kolléga kap 5 percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon meglepődtem azon, hogy mennyi hozzászólási időt engedélyezett. Szeretnék először is gratulálni a tanulmány elkészítőjének, és szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontosnak tartom ezt a tanulmányt, hiszen nagyon is hozzájárul a vonatkozó rendelet megfelelő végrehajtásához. A költség hatás elemzések pedig különösen fontos elemét képezik ennek a munkának. Azonban ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim. Mennyiben gondolják, hogy a jelenleg még létező nehézségeket, akadályokat már csak tisztán környezetvédelmi és anyagi szempontból, amelyek, amely akadályok és nehézségek ugye a szárazföldi hálózatnak a felújítását érintik. Nos, mennyiben gondolják, hogy ezek a műszaki, anyagi és adott esetben szociális nehézségek, akadályok, azok hogyan oldhatóak meg? Nem tudom, hogy hol találtam az információt, de mintha két és félszer annyiba kerülne a szárazföldi hálózatnak a felújítása, mint amennyiben a tengeri hálózat felújítása, sőt vannak olyan források, amelyek a költségek négyszereséről beszélnek. Tehát a kérdésem az lenne, hogy ezeket az akadályokat hogyan tudjuk megoldani, és elvezethetnek-e oda ezek az akadályok, hogy megvalósíthatatlanok lesznek a terveink, és sajnos azt kell majd, hogy megállapítsuk, hogy a árampiacon az áramot nem is tudjuk olyan zökenőmentesen továbbítani. És mennyiben mérvadó ez az önök modelljének sikere szempontjából. Aztán itt van ugye a tárolási technológia. Mi hiszünk mindenféle korlátozás nélkül a tudományban, az előrehaladásban, de például azt látjuk, hogy a víz, energia tárolása jelenleg az egyetlen olyan tárolási forma, ami rendelkezésre áll. a megújuló energiaforrásoknak a diverzifikálása során fogunk csak szembesülni azzal, hogy mennyire is nehéz az energiatárolás, hogyha nem vízenergia formában való tárolásról beszélünk. Reménykedhetünk-e abban, hogy belátható időn belül, mondjuk 2020-ig a megfelelő technológiák rendelkezésre fognak állni az energiatárolás számára. Például nyomás alatt lévő levegővel vagy hidrogénnel operáló technológiák formájában. A, az előadásukban és a tanulmányok összefoglalójában is nagyon kevés utalást láttam a fotoelektromos energiára. Nagyon jól tudom, hogy az önök modelljének ez csak egy nagyon apró szelete lenne, de gondolják-e hogy a fotoelektromos energiaforrások azok mindig is a mostoha gyerekei lesznek az európai stratégiának, hiszen ennek rendkívüli környezetvédelmi előnyei lehetnének. Különösen, hogyha a háztartásoknak az elektromos energiafogyasztását nézzük. Van két szép tervünk, de hát a fogyasztóknak kell végső soron a beruházásoknak a költségét, a megújuló energiaforrásokba való beruházás költségét megfizetni, és ezek rendkívüli volumenű beruházások, tehát azt gondolom, hogy vannak ellenérvek is a beruházásokkal szemben. Az egyik fő ellenérv például az, hogy ezeknek a beruházásoknak a költségét előbb vagy utóbb mégiscsak a fogyasztóknak kell majd megfizetniük. Tehát én itt eredeti válaszokat várnék a sablonos válaszok helyett ezekre a kérdésekre, ami pedig a költség hatás elemzést illeti, a költség haszon elemzést. Itt vannak ezek az immateriális eh, eh, értékek, ezeket nehéz számszerűen kifejezett értékekben kifejezni. Nem tudom tehát, hogy az önök által felvázolt lehetőségek számszerűsíthetőek, eh, anyagi értékben kifejezhetőek-e és a jövőbeni projektek esetében elmondható-e az, hogy az önök érvei az egyes stratégiákra vonatkozóan mennyien helytállóak, vagy más érvek is figyelembe vételre kerülhetnek? Köszönöm szépen, Correira de Campos kolléga az előadója az energia infrastruktúráknak. Még öt hozzászólónk lenne, utána térünk át majd a szavazásokra. Madame la Présidente, et merci aux intervenants. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előttem szólóknak is. Ön egy olyan dologról beszélt, amely nagyon fontosnak tűnt a számomra. Jelen pillanatban tárgyalások folynak egy új rendeletről, amely közös kritériumokat határoz meg, közös elemzésekről beszél, így például költséghaszonarányról, ugyanakkor a közös érdeket szolgáló közös projektek is elindulnak majd a tervek szerint a jövőben. Ezek a nemzeti tervek képezik a közös projektek alapját. Nem lenne lehetőség egy olyan eljárás bevezetésére, amely lehetővé teszi, hogy a kritériumok és számok határértékek meghatározásakor azt mondjuk a tagállamoknak, 27 nemzeti terv alapján nem tudunk létrehozni olyan, vagy kiválasztani olyan projekteket, amelyek a közös érdekeket szolgálják, hiszen fennáll annak a beszélje, hogy adott esetben egy vagy két már más egy vagy kettő tagállam érdekeit szolgálják ezek a projektek, de az európai érdeket szem elől veszítjük. Hatalmas összegekről van itt szó, hatalmas beruházásokról, ezért úgy gondolom, valamilyen módon egy hozzáadott értéket kell teremtenünk. Akkor most a felszólalók listáját lezárom. Hiszen nincs több időnk. Albertini úr, köszönöm szépen. Elnök asszony, a következőt szeretném megkérdezni. Nem biztos, hogy ezeknek a dolgoknak köze van a témához, ha nem, akkor elnézést kérek. De egy tudományos analízist hallottunk ma, és ezeket a dolgokat általában nagyon hatékonyan kell kezelni, főleg az energiatermelést, az energiaelosztást, a megújuló energiaforrásokat, és itt a klasszikus energiaforrásokkal is foglalkoztak, mint a víz, a nap, a geotermikus energia, és így tovább. Szeretném megkérdezni, hogy a városokban milyen arányt szállnak majd ezeknek, és a városokban hogyan gyűlik össze ez? Tehát Európában a lakosok 80% a városokban lakik. Tehát szerintem nagyon fontos a városok ellátása megújuló energiaforrásokkal. Ne felejtsük el például a szemetet, hiszen a szemetet el lehet égetni, és a szemétből is lehet energiát nyerni. Vannak olyan erőművek, amelyek nagyon gazdaságosan és környezetbarát módon működnek hulladékkal. Így a hulladéktárolás költségét is megtakaríthatnánk. Számos egyéb ilyen energiaforrás versenyezhet a felsorolt klasszikus energiákkal. Úgy gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy milyen költségek vannak. Miért nem koncentrálnak például a hulladék égetésre? Javasolnék eh, egy ilyen tanulmányt is, hogy a hulladék elégetésből mennyi energiára tehetnénk szert. Hogyha most egy kicsit elkalandozok az atomenergiák, atomenergia felé, akkor elképzelhető, hogy mondjuk, hogy tíz év múlva lehetne biztonságosabb atomerőműveket is építeni. És olyan uránnal fűtenék ezeket, amelyek esetleg a tengerben vannak, a földben, tehát nem a bányászott uránnyal. Elnézést, hogyha itt túl messze kalandoztam el. Merkis asszony kapszót. Nem, akkor Pródi úr. Elnézést kérek, de lehet, hogy túlságosan későn ért el hozzám a dolog. Itt egy dolog hiányzik, és szerintem ez a dolog pedig igazából központi jelentőség. Ezek a szuperhálózatok, tehát a magas feszültségű elosztó hálózatok, hiszen ezek belül problémák is történhetnek. Tehát ezeken a vezetékeken eléggé sok energia elvész a pillanatnyi technológiával. Arra szeretnék rákérdezni, hogy ezen a téren van-e valami előrehaladás? Tehát, hogy a hálózatok hatékonyságát valahogy tudják-e növelni, hogy ne menjen el olyan sok energia. Lehetne valahogy akkor kompenzálni ezt, vannak erre módszerek? És a második kérdésem pedig az lenne, hogy nagyon jó lenne, hogyha tárolni tudnánk a megújuló energiaformásból nyert energiát, és uh, itt gondolok a vízenergiára, a vízerőre, a vízenergiára, a szél energiára. És uh, így, hogyha ezeket valahogy össze tudnánk kapcsolni, hogyha az egyik nem működik, akkor a másikat kapcsolnánk be, hogy ezen a téren milyen haladás van. Itt a biomasszáról például nem is hallottunk. A biomasszát igenis lehet tárolni, az egy olyan dolog, amely tárolható, és ínséges időkben pedig használható, mondjuk amikor nincs szél, vagy nincsen nap. Hiszen ha az áramot nem tudjuk tárolni, akkor próbáljuk meg a fűtőanyagot tárolni. Thank you very much. And to the... Nagyon szépen köszönöm és ezt szeretném megköszönni az előadóknak is a nagyon érdekes előadásokat. Két pontot említenék. Az egyik az, hogy tekintsünk 2020 mögé, hogy mi lesz akkor. Hiszen most 2012 van, és 8 év múlva eljön a 2020-as év. Tudnunk kell, hogy mi lesz azután. És itt nagyon hosszú távú projektekről van szó, hosszú távú előnyökkel. Szeretnék arról is hallani, hogy hogyan képzelik el az energia tárolásának a javítását. Itt milyen fajta hosszú távú stratégiát képzelnek el? Ezen kívül nagyon fontos az, hogy tisztázzuk, hogy hogy működik ez a fentről lefelé történő megközelítés. Tehát hallottunk az administratív akadályokról, elképzelhető, hogy a helyi meggondolások szintjéről eljuttatjuk ezeket egy magasabb szintre. Itt beszélhetnénk az európai hálózatokról, hiszen ezek természetesen összefüggenek a gazdasággal is, hiszen a gazdaságot is egyre inkább európai szinten hangoljuk össze. Hogyha áttörés van a nukleáris energiában, akkor ennek milyen kihatása lehet a projektjükre. Hiszen hallottam, hogy Oroszország például nagyon előre halad ezen a téren. közön. Grazie. Turmes. Köszönöm szépen, Turmes képviselő. So I, I want to... Köszönöm szépen. kérdés az, hogy hogyan tudunk egy koordinált hálózattervezést megvalósítani, amely valahol a felülről lefelé és a lef- lentről felfelé építkező megközelítés között helyezkedik el. Azt hiszem, Correa de Campos úr jelentésében is tükröződhetne ez a kérdés. Ma ugyanis nagyon nehéz olyan adatokhoz hozzáférni, amelyek az elektromos áram áramlására vonatkoznak. Mindegyik rendszer működtető saját magának tartja meg ezeket az adatokat, nem teszi azokat közzé. Hogyha legalább regionális szinten a üzemeltetők között egyfajta megnövekedett koordinációt lehetne elérni, és hogyha lehetne koordinációs központokat üzemeltetni, ahol össze lehet gyűjteni az adatokat, akkor azt hiszem, hogy több adatot, több információt tudnánk gyűjteni, ami a tervezés jobb alapját képezhetné. Van két másik fontos dolog, amelyeket ki szerettem volna emelni. Néhány hónappal ezelőtt a Helios nevű projekt kialakításában vettem részt. Az alapelgondolás az volt, hogy német pénzzel Görögországban nagy arányú napenergiaerőművet építsünk. Én azt tapasztalom, hogy Bajorországban olcsóbb beruházni a napenergiába, mint Görögországban. Erre mondhatnák önök, hogy nem értek ahhoz, amiről beszélek, de én azt láttam, hogy a napsugárzás, illetve a napenergia kitermelésének a haszna sokkal nagyobb Görögországban. Ugyanez igaz a hálózati befektetések vonatkozásában is. Ma, ha be, akarunk fektetni Írországban a hálózatba, akkor ez nagyon költséges, mert egy állami tulajdonban lévő cégről van szó. A kérdés tehát alapvetően az, hogy nem kellene nagyobb hangsúlyt fektetni az öneszközökre, mint az Európai Beruházási Bank, amelyel a tőke költsége csökkenthető lenne, főként azon országok esetében, amelyek ma nagyon nagy költségeket kell, hogy magukra váljanak a tőke kapcsán. Elnök, köszönöm szépen. Kosé képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés bemutató úrtól egy dolgot nem hallottam, nevezetesen, hogy a megújuló energiák számára szánt eszköz és az európai hálózat topológiája között hogyan akar egyensúlyt teremteni, hiszen e két tényező között jelentős az összefüggés. Hogyha azt szeretnénk, hogy a megújuló energiák nagy, illetve abból indulunk ki, hogy a nagy erőművekből érkeznek a megújuló energiák, akkor szükség van egy robusztus hálózatra, robusztus magas feszültségű vezetékekre. Ha azonban Jeremy Rifkin elgondolásából indulunk ki, mi szerint akár minden egyes jármű, minden egyes épület, ház elektromos áramot termelhetne, Hogyha ebből a forgatókönyvből indulunk ki tehát, akkor több millió apró energiaforrásunk lesz, és ez azt is jelenti, hogy egy másfajta hálózatra van szükség, mint amikor nagy erőművek szolgáltatják az energiát. Miből indul ki az önök hipotézise 2050 vonatkozásában? Milyen energiatermelésből? Egy kis decentralizált, kisméretű decentralizált energiatermelésből indulnak ki, vagy nagy erőművek működéséből, hiszen ez kihatással van az áram hálózatra is. És szeretnék elmondani egy rövid történetet, amely megesett velem. Korábban a francia nemzetgyűlés képviselője voltam. Az áram elosztás problémáját az egyik kolléga következőképpen érzékeltette, nem akarunk már nagy hálózatokat, nagy projekteket, mert nem fogjuk tudni betartani a megfelelő szabályokat, ezért más rendszerre van szükség. parola Köszönöm szépen. Szeszkovics úr, és utána az előadók kapnak újra szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen jó minőségű előadást hallhatunk ebben a szükséges és fontos témában. Mivel a technológia már nagyon előre haladott ezen a területen, és elmondhatjuk, hogy nem csak 2050-ben, hanem akár már ma nagyon sok mindent megtehetünk ezen a területen. Éppen ezért én a legnagyobb akadályokat a szociális, finanszírozási területen látom. Hogyan tudjuk az embereket jobb politikákkal meggyőzni arról, hogy egy egészségesebb bolygón fognak tudni majd élni, hogyha megújuló energiaforrásokat használnak, fel és ez hozzá fog járulni ahhoz is, hogy új munkahelyek jönnek létre, hiszen a megújuló energiák a munkahelyteremtésben is potenciált jelentenek, és a kis és középvállalkozások számára is perspektívák nyújtanak. Grazie. Köszönöm szépen. A bizottság is szeretne felszólalni. Nem, nem szeretne. Akkor viszont Szeretném eh, a két előadónak visszaadni a szót. Prenning Mayer az első. Köszönöm szépen. Ezt a hosszú és nagyon érdekes eszmecserét örömünkre szolgált látni, hogy eh, kaptunk más kérdéseket is, mint amire mi koncentráltunk, de az is érdekes volt számunkra, hogy milyen elképzelések vannak. Igen, itt egy nagyon hosszadalmas dologról van szó, és rengeteg a változó benne, rengeteg a kérdés. És ezekre a változókra mind megfelelő választ kell adnunk. Fontos aláhúznunk azt, hogy több kutatásra van szükségünk, több tudományos eszmecserére. Tehát ez az egyik fő végkövetkeztetésünk a tanulmány alapján az akadályokra vonatkozó kérdés. Tehát az akadályok tényleg megakadályozhatják a piacfejlődését ezen a téren? Nagyon lényeges kérdés ez, és ez összefügg itt az utolsó konkrét kérdéssel is. Tehát az általunk azonosított akadályok jelentősek lehetnek? Szerintünk a legtöbb akadályon lehet dolgozni. Vannak megoldások, azonban politikai akaratra van szükség, hogy ezeket a megoldásokat kidolgozzuk. Nyilvánvalóan a szociális, a társadalmi elfogadottság is nagyon fontos. Tehát a szociális partnerekkel is mindenképpen meg kell vitatnunk ezt a kérdést. Most pedig eh, Matthiasnak adnám, adnám át a szót, és ő válaszolja meg a következő konkrét kérdéseket. Megpróbálom a kérdések három fő csoportját megválaszolni. Az egyik a tárolásra vonatkozott, a másik a hálózatba történő befektetésekre, a harmadik pedig a megújuló energiákról. Esetleg az utolsóval kezdeném. Itt volt egy konkrét kérdés, hogy nem lehetne a hulladékot elégetni? Igen, statisztikailag a hulladék 40%-a hasznosítható, 60%-a pedig fosszilis. Azonban a hulladék egy nagyon kis szegmens. Még eh, egész Európában is nagyon kevés hulladékot használnak fel a energia termelésre. A megújuló források a legfontosabbak mennyiségileg. Volt még egy kérdés, hogy eh, nem kellene-e más energiaforrásokat is megvizsgálnunk, hiszen hatékonyabbak, olcsóbbak, de nézzük csak meg a fogyasztók szempontjait. Ha megnézzük a költségek fejlődését, akkor a megújuló források egyre olcsóbbak lesznek. Tehát a napelemek például már tízes nagyságrendekben csökkenő költségeket mutatnak. Itt már olyan szintre értünk, hogy a háztartásoknak is vonzó lehet napelemeket alkalmazni. És nagyon jó már olcsón termelni napelemekkel áramot, olcsóbb, mint megvenni a szolgáltatóktól. Ez a mától számított második éven belül biztos, hogy igaz lesz a megújuló energiák tényleg költségeket takaríthatnak meg közép és hosszú távon is, pedig az összes fogyasztó számára. Akkor most áttérek a hálózatokba történő befektetésekre. Our, um, analysis and, and presentation today... A vizsgálatunkban bemutattuk, hogy a fentről lefelé történő megközelítés lényeges, azonban természetesen bele lehet kötni a vizsgálatunkba. A vizsgálatunk részleteiben nem tartalmazza az infrastruktúrális csomagot, hiszen október közepén zártuk ezt le, amikor a, bizottságot, a bizottság javasolta ezt a csomagot. Nagyon fontos ez, és fontosan meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mit javasol a csomag. Amit láttunk az, az volt, hogy ezekben a rendeletekben nem érvényesül a általunk javasolt fentről lefelé irányuló megközelítés. Tárolás, tehát igazából ez a termelés partnere. Igen, a termelés partnere. Nagyon fontos az, hogy a a kiterjesztése olcsóbb lesz, azonban lehet, hogy a tárolás fejlesztése gyorsabb lesz, és megoldhatóbb az egyes helyszíneken. Gazdaságilag nagyon érdekes a tárolás kérdése is. Hiszen így tudjuk kiküszöbölni azt, hogy nagymértékben bővítsük az elosztó hálózatokat. És ez középtávon 5-10 éven belül nagyon lényeges lesz. Helyi szinten nagyon érdekes opció ez. Nagy mértékek nagy mértékben, ahogy Pródi úr is javasolta, például a hidrogént, mint hosszú távú tárolási lehetőséget, nagyon lényeges dolog. Az áramot csak is vegyi formában tudjuk tárolni, ez pedig hidrogén vagy szintetikus földgáz, amelyet megújuló energiaforrásokból kell nyernünk. Tehát a tárolás egy olyan téma, amely technológiai fejlesztést is igényel, és ezekről a technológiai fejlesztésekről is beszélünk ma. Nagyon fontos például az áram tekintetében, hogy számos buktató is van az úton, amely költséges. Köszönöm. Bene, ringraziamo i due relatori. Köszönöm szépen. Szeretnénk köszönetet mondani mindkét előadónknak, és a munkánkat a szavazással folytatjuk.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 Henning. Merci Madame la Présidente. J'aurais une question. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdésem lenne. Részt vettem ebben a nagyon érdekes vitában, és azt javasolnám, hogy a szerzők rész, rendszeresen tájékoztanak minket a dolgok állásáról, illetőleg a megkapott anyagokat jó lenne, hogyha anyanyelvünkre lefordítva is olvashatnánk. Si rassicuro che sarà tradotto in tutte le lingue. Nos, azt gondolom, hogy idővel valamennyi nyelvre le fogják fordítani ezt az anyagot. Most még Csicseszter kolléga jelentése lesz ugye az első a szavazás esetében. Európai Hálózat és Biztonsági Ügynökség parancsolja. Mielőtt szavazni kezdünk, szeretném, hoz... Mielőtt szavazni kezdünk, szeretném hozzáfűzni, hogy a az energiatermékek és az elektromosság megadóztatásával kapcsolatos válasz, szavazó listával kapcsolatosan a 103-asról és a 104-esről úgy kellene szavaznunk, hogy egy kiegészít a 102-es, tehát a 103-as és a 104-es módosító az adóztatással kapcsolatos irányelv kapcsán, tehát kiegészítése a 102-esnek. Elnök, Kérném szépen, hogy majd a szavazás megkezdése előtt közvetlenül szóljon még egyszer erről. A favore. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Kompromisszumos első. Négyes. 57-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. Második kompromisszumos. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszumos, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos cikkely, 110-es módosító, ki van mellette, ki van ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Hetes, bocsánat. Hetes, hetes cikke, 74-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 213-as módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 75-ös módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellett, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 214-es módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 77-es módosító két részben szavazunk róla. Első rész ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk második rész, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk ezt is. 215-ös módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 78-as módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 94-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 97-es, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtó, 9... 99-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 100-as módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 101-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 102-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 104-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 105-ös ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 106-os ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 107-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 108-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 109-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 110-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 200, 111-es, elfogadtuk, most pedig blogban szavazunk a 228-as, 229-es, 230-asról, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító indítvány. Itt ügyrendi kérdés lenne? Elnök asszony, ami a 106-os módosítót, illetve a 6-os, módos, 6-os kompromisszumot illeti, a krétai székhelyel kapcsolatosan szerettünk volna külön szavazást kérni, hiszen a személyzet lehet Aténban is. Erről a két sorról külön szeretnénk szavazni hiszen hogyha kötelességet vállaltunk arra, hogy Krétán legyen az ügynökség, akkor abszurdnak tűnik nekem az, hogy Krétán legyen az ügynökség, ugyanakkor a személyzet egy része Görögország másik részén működjön. Aténban nevezetesen, tehát itt szeretnénk részenkénti szavazást kérni. Nos, tehát akkor ami a hatos kompromisszumot illeti, itt nem tarthatunk uh, külön szavazást. Ha csak nem, ezzel mindenki egyet ért. De hát ezt előzetesen tisztázni kellett volna. Tehát akkor most a hatosról szavazunk, hatos kompromisszumosról ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 115-ös, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 116-os mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 29-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 239-es módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 239-es, tehát ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos 7-es A kompromisszumos módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 7A kompromisszumos módosító indítványt elektronikus úton ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Még egyszer ügyrendi kérdés, parancsoljon. Madame. Allora, voto chiuso, eh, respinto. Passiamo al compromesso. Jó. Akkor a 7B kompromisszumos módosító, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Emendamento 2. A favore. Második módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126-os módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128-as módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadó. Négyes módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogad. elfogadtuk. Ötös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító ki van mellette. Tehát a 27-es preambulum bekezdéssel kapcsolatban 11-es módosító, oppá, itt elfelejtettem valamit. Chichester 7-es ki van mellette, ki van ellenet tartózkodás, elfogadtuk. Tehát 11-es módosító ki van mellette. A 27-es preambulum bekezdéssel kapcsolatban 11-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadva. 23-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 150-es ki van mellette, ki van ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszumos ki van mellette. Elnézést. 27-es módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a 8-as most ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 153-as módosító mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Parancsoljon! Szavaztunk a 26-osról és a 151-esről, amelyek azonosak? Szavaztunk? Igen, együtt szavaztunk ezekről. Igen, együtt szavaztunk. abbiamo votato assieme. Adesso cosa abbiamo? Emendamenti? Eh, abbiamo, siamo gli emendamenti. Nos, 154-es, 155-ösnél tartunk két részben. Első rész ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk, második rész ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 30-as módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk. 105 156-os módosító ki van mellette, ki van ellene. Ki van ellene, tehát tartózkodás elutasítottuk. 124-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk. Egyes módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk 125-ös, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Elnök asszony. Tehát így a 150 125-ös elutasították, igen, akkor az más. Rendben van, akkor... Akkor záró szavazás, név szerinti szavazás következik. Befejeztük, akkor lezárom a szavazást. Tehát lezárom a szavazást. Gratulálunk a jelentéstevőnek 51. Igen, 3 tehát három ellenszavazattal és 51 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Csicseszter úr. Uh, Köszönöm. Önök azt szeretném megköszönni a kollégáknak ezt a nagyon uh, bársonyos szavazást. Azonban szeretnék emlékeztetni arra, hogy uh, itt a jogalkotási állásfoglalás tekintetében eh, tárgyalnunk kell még a tanácssal és a bizottsággal is, tehát én elhalasztanám a végszavazást erről. Rendben, akkor ezt most befejeztük, és akkor nem tudom, hogy most egyetértünk vele. Igen, meg, meg, kell, egy, meg, meg kell állapodnunk. Igen, úgy látszik, hogy mindenki beleegyezik. Rendben van, akkor elalasztjuk. De én szavaztam volna, de hát teljesen mindegy, nem? De a titkárság biztosít, hogy nincs értelme most a szavazásnak erről. Tehát akkor elhalasztjuk. Köszönöm Csicseszter úr, és áttérünk a napjön további szavazási pontjára. Tehát a hatos napi rendi pont, hatodik környezetvédelmi cselekvési program felülvizsgálata, és a hetedik környezetvédelmi cselekvési program prioritásainak meghatározása. Ez a következő pont, amelyről szavazunk. Gutierrez Kortén az első módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva hármas, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18-as mellette, Tehát a 17-essel kapcsolatosan ellenőrzést kértek, ellenőrizzük a 17-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-en mellette. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 19-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva,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 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32 elnézést, mondja az elnök, elfogadtuk, 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 33. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 30. Nem, ellenőrizzük, ellenőrizzük tehát a 33-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 39 mellette, ellene, ellenőrizést kértek a 38-assal kapcsolatosan, ellenőrizzük tehát a 38-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elnézést, igazuk volt, én tévedtem. Harminckilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tehát záró szavazás, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. 51-en mellette, 52-en mellette, négyen tartózkodtak, és senki sincs ellene, ezzel tehát ezt befejeztük, rátérünk a következő napi rendi pontra. Egy tehát az életbiztosításunk természeti tőkénk ez a téma, biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiáról szavazunk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás e- elutasítva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20, as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 30-ast. A 30-as módosítót ellenőrizzük. Lezárom. Tizennégyen, mellette negyvenegyen, ellene, elutasítva. Huszonkilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Harminckettő, harmincegyes, harmincegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most következik a zárószavazás, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. 54-en mellette, egy tartózkodással, illetve 55-en mellette egy tartózkodással, senki nem szavazott ellene. Köszönöm szépen. Akkor most áttérünk a következő pontra. Ez pedig a csecsemők és a kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek. Szeretném megköszönni Takkula úrnak a jelentést, és szeretnék néhány megjegyzést tenni. Néhány módosítót benyújtottak, és pedig két blokk szavazásra. Az A a fiatal gyerekeknek szánt tejről szól, és a B pedig a gluténmentes anyagokra. Véleményem szerint ezek elutasítását javasolja az előadó, és az ITRE véleményében ez megjelenik majd és megkérjük az Envi bizottságot, hogy alaposan tanulmányozza át ezeket a témákat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rode kolléga, akkor tudomásul vettük, a végén vannak ezek a blokkszavazások. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük az 56-ost. Zárom a szavazást. Itt 34-18 ellenében elfogadtuk. 57-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most az 59 négy részben az első mellett ellene tartózkodás elutasítottuk kettes mellett ellene tartózkodás elutasítva hármas mellett ellene tartózkodás elutasítottuk négyes mellett ez igen, akkor ennyit. A többit elutasítjuk, akkor 60-as mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Az egyes kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 63-as mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett ellen tartózkodás elutasítva. 64-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 66-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ó, oh, nem, elfogadtuk. 67-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 74-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 84-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 86-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 87-es. Ez okafogyott 89-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 92-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk akkor 21-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 22-es. Három részben. Négy részben. Első mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a további három az okafogyott és a 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítva 24-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva 25-ös mellett, akkor ezt eh, ellenőrizik a 24-est, akkor kezdjük a szavazást. Zárom a szavazást. 28-25 ellenében elfogadtuk. Igen, a 24-es volt. A 25-ös. Igen, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 31-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 34-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 39-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor jön a blokk. Az A blokk mellett ellene Ezt ellenőrizzük, mert nem tudtam megállapodni. Most kezdem a szavazást. Zárom a szavazást. 28 mellette, 27 ellene. Ez nagyon bizonytalan volt. Elfogadjuk. Tehát áttérünk a B blokkra. Mellette. ellene elutasítva. A B-t ellenőrizzük. Nyitom a szavazást. Tehát a B blokkról megnyitom lezárom. 22-en mellette, 33-an ellene. Tehát akkor ezt elutasítottuk. Akkor a hetes mellett ellen tartózkodás elutasítva. És akkor most a zárószavazást megnyitom. Zárom. 42 mellette, 11 ellene. Elfogadtuk. Az utolsó szavazásra térünk át most, és az energiatermékek és a villamosenergia közösségi adóztatási keres T-nek átszervezéséről szóló 2003 per 96 LK e tanácsi irányelv módosítása. Nem szeretném, hogy a, a előadó szó nélkül hagyni, tehát hogyha szeretne szólni hozzánk, igen. Most hol vagyunk? A 103-as és a 104-es módosító esetében még ezeket ezekről is szavazzunk, tehát nem maradnak ki. Tehát ezek hozzá kerülnek az eredetihez. Köszönöm szépen. Hát ezt elfogadjuk. 83-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk. 45-ös ki van mellette. Elnézést, 44-es mert hogy elutasítottuk az előzőt. Tehát ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Most jön a 45-ös, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 46-os, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 47-es mellett, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk 50-es mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk 51-es mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk 52-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es módosító mellett nem, az 53-asat akkor elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igazuk volt, 25 igen, 30 nem szavazattal elutasítottuk az 53-as módosítót. Tehát ezzel akkor az 53-ast elutasítottuk, 54-es ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kérték, hogy ellenőrizzük elektronikusan, akkor megnyitom a szavazást. Az 54-es módosító indítványa kapcsolatban. Lezárom a szavazást. 34 igen, 21 nem szavazattal elfogadtuk. ös és 56-os módosító. Együtt szavazunk róluk, mert hogy azonosak ki van mellettük, ki van ellenük, ki tartózkodik. Elfogadtuk őket. Ötös módosító indítvány. Tessék, tehát 55-öset ellenőrizzük elektronikus úton. Lezárom a szavazást. 34 igen, 20 nem szavazattal, ahogy az előbbiekben is elfogadtuk. Tehát az 55-ös, 56-osat közösen. Ki van mellette, ki van ellene, tartózkodik gondolkodás. Nem. Nem. Tehát most az ötössel folytatjuk, mondja az elnök asszony. Tehát az ötös módosító. Az ötös és a hatvanas együtt szavazunk róluk, mert azonos, ki van mellettük, ki van ellenük. Tartózkodás. Na most kételkedem az eredményben, mert nem volt egyértelmű jelzés, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük a szavazás eredményét. Tehát az 5-ös és a 60-as módosító indítvány. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 19-en ellene voltak. De hát kevés volt az egyértelmű készfeltartás, elfogadtuk. 61-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a 6-os és a 62-es módosító következik együtt, ki van mellettük, ki van ellenük. Tartózkodás, elfogadtuk. 7-es, illetőleg 64-es módosító együtt, ki van mellettük, ki van ellenük. Tartózkodás, elfogadtuk. 66-os, ki van mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es módosító mellette ellene tartózkodás utasítottuk, 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 73-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, a 72-esről is szavaznunk kell, mert hogy a 9-eset nem fogadtuk el, tehát a 72-es mellett ki van, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. Tízes módosító következik, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 74-es mellett, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 11-es mellett, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 75-ös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 76-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 77-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 79-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 80-as mellett ellene tartózkodást elutasítottuk, 81-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 83-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk 87-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk 88-as mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk 90-es következik, és 91-es együtt, ezek azonosak, ki van mellettük, ki van ellenük, tartózkodás, elutasítottuk őket. Tehát a 90-est, 91-eset elektronikus úton ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 20 igen, 34 nem szavazattal elutasítottuk őket. 12-es módosító mellettük, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 94-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Két azonos, 96-os, 97-es módosító indítvány ki van mellettük, ki van ellenük, ki tartózkodik, elutasítottuk 98-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 99-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Százas módosító, két részben szavazunk. Első rész ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102-es módosító következik, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 106-os ki van mellette, ki parancsoljon? Sorna Ürszkúv asszony azt mondta, hogy igen, igen, elnézést kérek, igaza van. Allora, il 103 e il... Tehát a 103-asról, ház 104-esről, akkor potolag szavazunk. A 103-asról és a 104-esről. A 102-esről már szavaztunk, most akkor pótlólag a 100 hármasról, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 104-es. Tehát 104 esről ről is szavazunk, pótlóla ki van mellette, ki van ellene. Elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikus úton. Lezárom a szavazást. 28 igen, 25 nem szavazattal elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy most no, non Perfetto. Ora questo è... Kitűnő. A titkárság azt közölte velem az imént, hogy a 92-esről nem szavaztunk, jól lehet kellett volna, nagyon sajnálom, erről akkor mégiscsak szavaznunk kell, legalábbis a, szekre, a titkárság szerint 92-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk legalábbis a készfeltartásból ítélve. Akkor most a 105-ös módosító következik. Tehát a, kette, tehát a 92-est akkor elektronikus úton ellenőrizzük. A 92-eset parancsoljanak. Lezárom a szavazást. 20 8 igen, 22 ellen szavazattal. Elutasítottuk, mondja az elnök asszony. Tehát akkor folytatjuk a 105-ös módosítóval a munkát, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 106-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 108-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 109-es mellett, Nem. 107-es következik. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Most a 108-asról már szavaztunk. Nem, a 108-asnál akkor tartunk név szerinti ellenőrző szavazást. Megnyitom a szavazást. Tehát valaki ellenőrzést kért, nem név szerinti szavazást, lezárom a szavazást. 29 igen, 24 nem szavazattal elfogadtuk. 109-es ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 110-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 111-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 100 12-es következik, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 113-as ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Most Akkor 114-es jön, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as módosító ki van. Nem. Tehát akkor ellenőrizzük elektronikusan az előzőt, a 114-eset, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 32 igen, 22 ellen szavazattal elfogadtuk. Most jön a 13-as módosító indítvány, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 14-es mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk 15-ös mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk 17-es, 16-os, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk, 19-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 22-es és 20-as módosító, ezek azonosak, együtt szavazunk róluk, ki van mellettük, ki van ellenük. Tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 2-es és 20-as módosítóról való szavazás eredményét. Lezárom a szavazást. 29 igen, 24 ellen szavazattal elfogadtuk ezeket a módosító indítványokat, most pedig a 22-es módosító ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. 23-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 24-es mellett, ellene, Nem, ez okafogyottá vált. Ha 23-asról kell csak szavaznunk, 25-ös ki van, 24-es ki van mellette, 26-os ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellett ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as mellett ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31-es erről tehát szavaznunk kell ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 32-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk, elfogadtuk tehát. Jó, ellenőrizzük a 32-eset elektronikusan. Lezárom a szavazást. Egy néppárti szavazattal több van, mint kellene. Lezárom a szavazást tehát 20 6 igen, 25 ellen szavazattal elfogadtuk. 33-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk, 34-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük, Leze... Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 igen, 26 nem szavazat. Így tehát elutasítottuk ezt a módosítót. Szavazat egyenlőség esetén elutasítunk. Most a 35-ös módosító következik. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 36-os ki van mellette? ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk, hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrizzük ezt is, tehát a hármas módosító. Lezárom a szavazást. 26 igen, 29 nem szavazattal. Elutasítottuk. 37-es következik, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellett ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk, most pedig most pedig név szerinti záró szavazásról. Záró szavazás következik. Lezárom a szavazást. Tehát, lezárom a szavazást. 27 igen, és 25 nem szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Ezzel a szavazásoknak a végére értünk. Most pedig kis szünetet tartunk, hogy aki szeretné, az elhagyhassa a termet, és utána folytatjuk a napirendet a két utolsó napirendi pont tárgyalásával. Ecco, lasciamo 5 minuti se qualcuno vuole abbandonare l'aula. Néhány percet adunk mindenkinek, hogy eh, aki szeretné, az elhagyhassa a termet. Bene, allora passiamo. Rendben van. Akkor most rátérünk a napi rendünk tízes pontjára. A tagállamok és harmadik országok között az energiaellátás területén kötött kormányközi megállapodásokra vonatkozó információcsere mechanizmus. 45 percet szántunk erre az eszmecserére. 112 módosító indítványt nyújtottak be ezzel a ponttal kapcsolatosan, zömök angolul érkezett meg, de elkészültek immáron a fordítások is. Már az előző szakbizottsági ülésen volt egy első eszmecserénk a témával kapcsolatosan. Kárénz kollégának szeretném megadni a szót, hogy mondhasson néhány szót a benyújtott módosítókkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok rövid den szólni, hiszen érdekel, hogy a kedves kollégák is hogyan vélekednek az én véleményemről. Először is köszönöm mindenkinek, aki módosítót nyújtott be közülük sok a nagyon érdekes módosító volt, voltak, amelyek egy kicsit érdekesek voltak, furcsák, úgymond. Először is úgy gondolom, hogy ez a jogalkotási feladatunk rendkívül fontos. Fontos, hogy mi parlamentként elfogadjuk ezt a szöveget. Úgy gondolom, Európában szerepel kell felruháznunk az Európai Bizottságot, amikor a kormányközi megállapodások születnek harmadik országokkal, biztosítanunk kell, hogy az EU-s jogszabályoknak ezek a megállapodás meg, meg, megfeleljenek. Ez a legfőbb célja ennek a jogszabálynak. A másodlagos célja azonban az lenne, hogy Európa egyfajta közös megközelítést alkalmazzon, közös hangon szóljon, amikor az energiállátással kapcsolatos tárgyalásokról van szó, illetve azokon vesz részt. Azt hiszem, ez nagyon nagy hasznára válna az EU-s fogyasztóknak. Úgy tűnik, néhány tagállam ellenállásába ütközünk majd ezzel a jogszabályal kapcsolatosan összességében véve, különösen a kötelező érvényű rendelkezésekre való tekintettel. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy mi parlamentként a lehető legegységesebben lépjünk fel, annak érdekében, hogy a lehető legjobb tárgyaló pozíciónk legyen, amikor majd a tanácssal és a bizottsággal kell tárgyalnunk. Két megjegyzésem volna. Az egyik tulajdonképpen egy kérdés, amely a már benyújtott módosítókra vonatkozik. Az első a kereskedelmi jellegű megállapodások természete. Hogyha alaposan elolvassuk a módosítókat, azt láthatjuk, hogy két különböző oldalt, érvelést támogatnak ezek a módosítók. Van -e a módosító, amely azt mondja, hogy a kereskedelmi megállapodások egyikét sem kellene bevonni a jogszabályba, a másik oldalon pedig a módosítók azon csoportja áll, amelyek azt mondják, amelyek azt mondják, hogy a, nem csak a kormányközi megállapodások, hanem a kereskedelmi megállapodások is tárgyát kell, hogy képezzék. Én azt gondolom, hogy eh, a bizottság javaslatához kellene ragaszkodnunk, eh, amely azt mondja, hogy valóban itt a kormányközi megállapodásokról van szó. És, de természetesen azok a kereskedelmi megállapodások, amelyek a kormányközi megállapodások részét képezik, szintén eh, a jogszabály hatája alá tartoznának. A hetes cikk az a cikk, amely a bizalmasság kérdésével foglalkozik. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a jogszabályba ban világosan benne foglaltasson az, hogyha a kereskedelmi megállapodás egyes részeit a bizottságnak benyújtják értékelésre, akkor ezek a részek, a megállapodás ezen részei, hogy a tagállam úgy rendelkezik, szigorúan bizalmas legyen, és ne kerüljön ki, ne lehessen azt ismertetni más tagállamok előtt. Tehát a kereskedelmi jellegű elemeket nem lenne szabad más tagállamok felé közölni. A másik dolog, amelyet meg szeretnék említeni, a 112 és 114-es módosítókra vonatkozik. A beruházási megállapodásokra vonatkozó utalás a jogszabály szövegében ez a kérdését. Többször is átolvastam a szöveget és a módosítókat. Többször is elgondolkodtam azon, hogy ez egyáltalán ide tartozik ebbe a jogszabályba. A bizottság képviselőivel is beszéltem ez ügyben, és a bizottság nem látja annak szükségét, hogy a beruházási megállapodások ennek a jogszabálynak a részét képezzék. A bizottság úgy gondolja, hogy más jogszabályok már kiterjednek erre a kérdésre. Az én kérdésem a kép viselőkhöz pontosan ez lenne, mármint hogy a módosítók benyújtóihoz. Miért gondolják, hogy a beruházási megállapodásokat is e jogszabály hatája alá kell vonni? Nem mondom azt, hogy ez egy rossz ötlet, de érdekelne, hogy mi az érvelésük. Én személy szerint nem látom ennek helyét itt ebben a szövegben. Holnap lesz egy találkozó a többi frakció árnyék jelentős tevőjével. Néhány kompromisszumot próbálunk kidolgozni, ezekről beszélünk majd holnap, és az ütemtervet illetően úgy próbálom azt kialakítani, hogy mindenki megtalálja benne a számítását. Szívesen beszélek részletesebben is ezen kérdésekről, de főként ezt a kettőt szerettem volna kiemelni. Az én javaslatom az volna, hogy az arany középutat találjuk meg, és akik, azok a képviselők, akik módosítókat nyújtottak be a beruházási megállapodásokkal kapcsolatosan, nekik mondom, hogy egyelőre nem látom ennek az értelmét, és a bizottsága folytatott konzultációk is ebbe az irányba mutattak, hogy ezeknek nincs itt helyük, de érdekelne a véleményük. Ennyiben hagynám, és érdeklődéssel hallgatom, hogy a kollégáknak mi a mondandójuk. Köszönöm. Kárinc kolléga, Lange kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném az előadók megköszönni munkáját. Úgy vélem, hogy megfelelő a hozzáállás, ahogy kompromisszumot találjunk, hiszen a tanácssal folytatott tárgyalások eléggé kemény kihívást jelentenek majd, és tudjuk, hogy néhány tagállam teljesen elutasítja ezt a jogalkotási kezdeményezést. Tehát itt az összes frakció között konszenzus kell találnunk, hogy erős pozícióval lépjünk a tanács elé. Úgy gondolom, hogy lényeges, hogy dűlőre vigyük a dolgot, hiszen a jövő energiapolitikáját többek, közis, többek között a határainkon túl megkötött egyezmények is irányítják. És hogyha itt 2050-ig szeretnénk előre tekinteni, akkor ezeket a szerződéseket mi is szeretnénk befolyásolni. Tehát mindenképpen széles egyetértésre lesz szükség a parlamenten belül, hogy elérjük a célunkat. Gondolom világos az is, hogy elsősorban államok és az EU közötti szerződésekről van szó. Így nem terjeszthetjük ki magánjogi szerződésekre itt a jogalkotás hatáját. Tehát államok közötti megállapodások a normális eljárás szerint jönnek létre, kivéve, hogyha itt különleges magángazdasági okokat meg nem neveznek. Úgy vélem továbbá, hogy a parlament bevonása nagyon lényeges kérdés, hiszen az energiapolitikát közösen kell meghatároznunk. Így a parlamenttel szemben információs kötelezettségek vannak. Éppen ezért nagyon fontos, hogyha a bizottsággal párbeszédet folytatunk, akkor a közös utunkat is meghatározzuk. Ennek pedig része az is, hogy a bizottság megvizsgálja a szerződéseket, hogy beleillenek-e a közös energia koncepcióba és a közös klímapolitikába. Arról is meg vagyok győződve, hogy a bizottságnak aktívabbnak kell lennie, tehát, hogy ne csak arra várjon, hogy jöjjenek a tagállamok, hanem hogy aktívan vállaljon koordináló szerepet. Itt megnézhetjük, hogy esetleg hol alakíthatunk ki közös álláspontot. Végezetül pedig a befektetésekre vonatkozó megállapodások. Vannak olyan megállapodások, amelyek befektetési védelmet is tartalmaznak, például az energiakarta. Jó lenne, hogy emlékeztessük a bizottságot és a tanácsot arra, hogyha a befektetés védelmi megállapodások is szerepelnek a szerződésekben, akkor a parlament közös döntéshozási jogait is tartsák tiszteletben. Esetleg emlékeztetnék a többi partnerre is, akik adott esetben a Lisszaboni szerződés bizonyos cikkeit figyelembe kell, hogy vegyék, hogy meglegyen a társ jogalkotói lehetőségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Zsadó kolléga. Merci, Madame la Présidente. Euh, on a... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt héten az INTA szakbizottságban foglalkoztunk a jelentéstervezettel kapcsolatos véleményünkkel, és nagy, és a szavazás során kevés kivétellel támogattuk az előadónak az álláspontját. a tagállamok, illetőleg a Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy a tagállamok bizonyos részének a hajlandósága hiányzik, és hát az INTA szakbizottságban is hiányzott a hajlandóság, hogy bizonyos éghajlatvédelmi célokat támogassunk. Kézenfekvő, hogy minden, amit teszünk az energia témájában, annak bizonyos dinamikával kell rendelkeznie ahhoz, hogy a hosszú távú céljainkat majdan el fogjuk tudni érni. Erre a pontra, tehát még majd utalnék a jövőben is. Tehát fontos, hogy a ma létrehozott minden beruházás és minden ma létrejövő harmadik országokkal kötött megállapodás koherens legyen, és összhangban álljon a 2050-re, vagy akár korábbi időpontra meghatározott célkitűzéseinkkel. Köszönöm szépen, de Castillo kolléga. Köszönöm szépen. Nos, a bizottságnak a javaslata egy csomagnak a része, és gyakorlatilag ez a csomag, ez jeleníti meg azt a stratégiát, amit összességében az energiaterületén követni kívánunk. Nekem már volt alkalmam erről a javaslatcsomagról, szakbizottságban meghallgatások alkalmával eszmét cserélni, és úgy gondolom, hogy már kellő mértékben foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Egy pontra azonban szeretnék kifejezetten utalni, és az általam benyújtott csekészem a módosító indítványok egy része is erre vonatkozik, erre a pontra tisztázni kell, ugyanis, hogy minden, amit kormányközi megállapodásnak tekintünk, vagy megállapodásoknak tekintünk, azok egy tagállam és egy harmadik ország között jönnek létre. Un Estado miembro y una... És ezeket ugyanúgy kell kezelni, mint egy tagállam, egy állam és egy közszolgáltató, például gázellátó vállalat közötti megállapodást. Tehát köztulajdonban lévő vállalkozás és az állam között kötött megállapodást is be kell vonni ebbe a körbe, és ez itt is ugyanazokat a tájékoztatási kötelezettségeket kellene meghatározni e jogszabály tervezet alapján, mint az államközi megállapodások esetében. Én ezt fontosnak tartom, hogy erre hangsúlyt helyezünk, hiszen vannak nagyon nagy vállalatok, amelyek köztulajdonban vannak, és amelyek adott esetben a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatokban is döntő szerepet játszanak. Vidal Quadras kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, jelenleg teljesen világos, és már többször ugye eszmecserét folytattunk erről a kérdésről. Jelen pillanatban tehát szükség van valamilyen információt mechanizmusra, amely a tagállamok közötti, illetve a tagállamok harmadik országokkal kötött energetikai megállapodásairól szól. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió szolidaritáson alapul. Éppen ezért egyrészt az egyik oldalon teljesen legitim, hogy egy tagállam harmadik országgal megállapodást kössön, stratégiai meggondolásokból, vagy kereskedelmi meggondolásokból adódóan az energia ügy területén, de nem megengedhető, hogy egy ilyen megállapodás negatív kihatással legyen más tagállamokra. Hiszen egyetlen egy Európai Unió tagjai vagyunk mindannyian, és hát ez az egész gyakorlat értelmét veszíteni, ha ezt megengednénk. Ezen meggondolásokból fakadóan a konkrét ügyeket is szem előtt kell tartanunk. Itt van először is a hatály kérdése. Bizonyos kollégák a kereskedelmi jellegű szerződéseket szerették volna kizárni a jogszabály hatája alól, mások a bizottság tájékoztatását csak akkor látják szükségetnek, amikor államközi tényezők is, vagy kormányközi tényezők is szerepet játszanak, és van egy harmadik csoport, közéjük tartozom én is, akik úgy gondolják, hogyha egy kormányközi megállapodás létrejön egy tagállam és egy harmadik ország állami kézben lévő cége, vállalata között, akkor nyilvánvalóan ezt a helyzetet is figyelemmel kell kísérnünk, hiszen itt nem csupán kereskedelmi jellegű magánjogi megállapodásról van szó. A bizottság javaslatán belül azonban gondoskodnunk kell arról is, hogy minden olyan információ, amelyet megkap a bizottság, hogy mindezen információkat bizalmasan kezeljék. Vannak nyilvánvalóan kivételes esetek, amikor egy megállapodás, illetve a róla szóló információk érintettek a mechanizmus által, amelyet mi most itt létre szeretnénk hozni, de az Európai Bizottságnak mindenképpen bizalmasan kell kezelnie az információkat, amelyek eljutnak hozzá és mindenféle megsértése ennek a rendelkezésnek természetesen az EU jogszabályainak megsértésével lenne egyenlő. Egyesek úgy gondolják, hogy a bizottságnak magának kell döntést hoznia, mások úgy gondolják, hogy a bizottságnak csak akkor kell tevékenyé válnia vagy cselekednie, hogy a tagállam így akarja. Fontos itt is középutat találnunk. Mondhatnánk azt, hogy az Európai Bizottság saját kezdeményezésére Mondhatja azt, hogy részt vesz, avagy sem a tárgyalásokon, Hogyha azonban egy tagállam felszólítja a bizottságot, hogy vegyen részt a tárgyalásokon, akkor részt kell vennie. Ez lenne egy köztes megoldás. Egy további tényező, a megállapodások összeegyeztethetőségének ellenőrzése. Összeegyez, hogy mennyiben összeegyeztethetőek a közösségi politikával, közösségi jogszabályokkal, még a megállapodás aláírása előtt. Ez az ellenőrzés nem csak akkor szükséges, hogyha az adott tagállam kéri. Logikus, hogyha olyan megállapodások születnek, amely más tagállamokat megkárosítanak, akkor az ellenőrzés olyan esetekben is megtörténjen, amikor az Európai Bizottság megalapozott gyanút táplál az a tekintetben, hogy az adott megállapodás esetleg negatív kihatással lehet más tagállamokra. Még akkor is, hogyha a bizottságot a tagállamok nem szólították fel egy ilyen ellenőrzés végrehajtására. És végezetül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy egy megállapodás tervezett esetleges negatív kihatásainak a vizsgálatá val kapcsolatosan mi a helyzet. A tagállamnak tisztában kell lennie azzal, hogy a bizottság, az Európai Bizottság megvizsgálhatja adott esetben a megállapodás rendelkezéseit, és hogyha ezt a megállapodást aláírják, akkor esetleg kötelezettségszegési eljárást is indíthatnak a tagállam ellen adott esetben. Elnök, köszönöm szépen Vidák Quadrász kollégának. Ezzel lezártuk a felszólalók listáját. Az Európai Bizottság képviselője kap most szót, Márkisz asszony parancsoljon, hogyha szeretne felszólalni. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok. Nagyon örülök, hogy az ITRE szakbizottság támogatja nagy részt a bizottság javaslatait, sőt, szigorítja, és azokat nagyon pozitívnak tartom ezt a gesztust. Két-három dolog dolgokhoz szólnék hozzá, amelyeket itt kulcselemként emlegettek. Tehát itt például a bizottságok és a szerződések. Tehát, hogyha kormányközi szerződésben szerepel magáncégek is, akkor itt a kereskedelmi szerződés például egy gázvezeték esetében ezt a szerződést a hatóságokkal ismertetni kell. Tehát, hogy ez kereskedelmi jellegű. Tehát a bizottságnak is hozzá kell férnie ehhez, hogy meg tudja ítélni, hogy az Európai Uniós joggal össze, összhangban állnak-e a szerződések. A bizottság javaslatában a tagállamok megkapják azt a jogot, hogy a bizottságot értesítsék, hogy mennyire bizalmas egy bizonyos szerződés. Az időzítésekről szólva tennék egy megjegyzést. Itt a kormányközi szerződések ex ante vizsgálatéról szólnék. Nagyon korai állapotban ellenőrizni kell, hogy az EU belső piaci jogával, illetve az Európai Uniós ellátás biztonsággal összeegyeztethető-e a szerződés. Nagyon fontos az, hogy a tárgyalás kezdetétől fogva a bizottság képen legyen. És szeretnénk így az ex ante vizsgálatok mennyiségét csökkenteni. Ha a bizottság megfelelő időben megkapja az ex ante véleményt, akkor valószínűleg nem fogunk definitív választ adni. És nem csak a tagállamokat, hanem a befektetőket és a fogyasztókat is érintik ezek. Most a befektetési megállapodásokról, hogyha bilaterális ilyen megállapodások vannak, és ezeket megvizsgálják, hogy az EU joganyagával összeegyeztethető-e, akkor mindenképpen referenciát kell tartalmazni a megállapodásnak mivel még nem fogadtuk el ezt a rendeletet, nem tudjuk, hogy mi lesz az együttes döntéshozatal eredménye. A javaslat már tartalmazza a bizottság irányába történő jelentéstevési kötelezettséget. És amennyiben kormányközi szerződés közel áll ez a kormány, tehát a kormányközi szerződés érinti az európaiket természetesen, akkor értesítenek el a bizottságot. Köszönöm. Most Karincs kolléga kap végül szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm kollégák a felszólalásokat. Néhány megjegyzésem lenne. A hatály. Szerintem az árnyék előadókkal együtt kellene erről tárgyalni, hogy szeretnénk parlamentként is javasolni ilyet. Hogy egy kormányközi megállapodás, tehát egy tagállam és egy teljes mértékben állami vállalat között, amely egy harmadik országban van, véleményünk szerint nem esik ezen jogalkotási aktus hatája alá. Ahogy a kollégáim érvelnek, Nézzük meg, hogy milyen konszenzust tudunk itt elérni, vagy nem tudunk elérni a parlamentben. Ha a parlament ezt a szövegezést fenntartja, és széles támogatást kapunk, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen választ kapunk néhány kormány részéről, amelyek már aggódnak. De jó az, hogyha egy világos álláspontunk van. Értem az elképzelést. Itt tényleg kérdéses, hogy mi legyen itt az anyag hatája, de most erről nem szólnék többet. Vida Quadras úr az átláthatóságot hangsúlyozta ki, tehát hogy a negatív vélemény következményeivel is tisztában kell lennünk. Igen, egyetértek. És abban a kompromisszumban is szerepel az, amelyen dolgozom. A bizottság értesíti a tagállamot, a tagállam ezt tudományul veszi, és hogyha nem engedelmeskedik, és mégis aláírja a szerződés, akkor a bizottság itt szerződésszegési eljárást indíthat. Természetesen a bizottság ajánlása nem kötelező, de ha a bizottság úgy gondolja, hogy az EU-s jogba beleütközik az, amit az a adott állam tenni szeretne, akkor itt szerződésleg is eljárást indíthat. Volt még néhány egyéb javaslat, nagyon hasonlóak voltak, a zöldek részéről is jött egy, az S és D részéről is hogy utalnunk kell a céljainkra. Az energiapolitika és a klíma védelmi céljainkra. Igen, itt egy kicsit tágabb a megfogalmazás, igen, erről holnap még beszélhetünk, nem ellenzem ezt az elképzelést, de itt szerintem inkább a megfogalmazásról van szó, hogy mi parlamentként hogy szeretnénk látni. Hallottuk a bizottság válaszát a befektetési megalapodások tekintetében. Szerintem ezt a témát is holnap kellene megtárgyalni, és meg kellene vizsgálnunk, hogy tudunk-e konszenzust találni. Ezen kívül nem hinném, hogy elhangzott még valami, amire nem reagáltam most. Köszönöm szépen még egyszer a módosítókat, köszönöm a vitát, és nagy érdeklődésre várom az árnyék előadók holnapi megbeszélését. Köszönöm. Karincs kolléga, akkor azt mondanám, hogy nézzük meg, hogy a tanácssal mikor tárgyalunk 2012. február 28-án. Most pedig áttérünk az utolsó napi rendi pontra. És ez pedig a versenyképes egységes digitális piac, az e-kormányzat, mint élenjáró kezdeményezés címet viseli Cikau kolléganő kapszul. 45 percet szánunk erre az eszmecserére, tehát mindenki vegye figyelembe. Mulțumesc, doamnă președintă. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elektronikus hatósági szolgáltatások és a versenyképes, egységes digitális piac nagyon fontos témák. A digitális úti terv a 2020-as Európai Stratégiának egy nagyon fontos eleme. Ezzel kapcsolatban nagyon sok mindent el lehet mondani, de én megkísérlem azt, hogy ez, ezt a témát csak röviden mutassam be, és így a kollégáknak több ideje legyen hozzászólni az eszmecsere keretében, Tehát hiszen sokkal fontosabb az, hogy a kollégák mit gondolnak. Először is azzal az állítással kezdeném, hogy az információs kommunikációs technológiák azok nagyon fontos elemei az Európai 2000, Európa 2020-as stratégiának. Az elektronikus hatósági szolgáltatások körében nagyon sok ilyennel találkozunk, így például a határokon átnyúló közszolgáltatások keretében, illetőleg az elektronikus hatósági szolgáltatások az interoperabilitása keretében és a tagállamok sok esetben ilyen szolgáltatások esetében egy egyablakos ügyintézésre törekednek, és egy olyan szolgáltatásoknak a körét alakítják ki az elektronikus szolgáltatások keretében, ami mindenki számára hozzáférhetőek. Ilyeneket alkalmaznak tehát a állampolgári szolgáltatások a közbeszerzés keretében is. Ezek közül csak néhány pontra térnék ki. Történelmi szempontban te szempontból 20 e, fontos rendszer van e, a közbeszerzés területén az Európai e, Unióban, aztán 12 fontos rendszer van, amelyek a munkahely teremtése, szociális támogatással, személyes adatok kezelésével, adózás ügyel foglalkoznak, vannak olyanok, amelyek az építés ügy területén kerülnek alkalmazásra, vannak elektronikus könyvtárak, vannak aztán vannak lakci nyilvántartó rendszerek is természetesen vannak olyan rendszerek, amik a kkv a szolgálják ki, így például áfa kezelésre, vagy társasági adó kezelésre, vám nyilatkozatoknak a megtételére szolgálnak. Annak érdekében, hogy ezeken a területeken előre lépéseket érjünk el, és azokat mérni is tudjuk, tehát az online szolgáltatások keretében. Itt egy megfelelő keretre van szükségünk, és négy lépésre. Először is az online információ közétételre, aztán megfelelő interakcióra, ami azt jelenti, hogy a különböző űrlapokat eh, le tudják tölteni, és utána ki tudják tölteni, vagy kétoldalú interakcióra van szükségünk, tehát online kitölthető eh, űrlapokra, és természetesen az adat továbbításra, szállításra, fizetésre online módon. Jelenleg Ausztriában Írországban, Máltán és Portugáliában, illetve Svédországban 82%-os ezeknek a rendszereknek a használati aránya. A vonatkozó jelentés azt is mutatja, hogy a vállalati szolgáltatások ezen a téren sokkal előre haladottabb állapotban vannak, mint az állampolgárok rendelkezésre álló szolgáltatások. Ausztriában, Dániában, Nagy-Britanniában pedig egyfajta ilyen egy ablakos intézés irányába halad a dolog. Máltán, Szlovéniában és másik két államban eh, pedig ez a fő célkitűzés. 2010-ben az önkormányzatok az online szolgáltatásoknak csak az 50%-át használták. Van ennek néhány fő oka, és van néhány ö, eh, olyan tényező, ami a jobb európai interoperabilitáshoz vezethetne. Így például a nyílt szabványoknak a bevezetése, sokkal szélesebb körül bevezetése, így alakítható ki tehát egységesen működő online biztonsági szolgáltatások. Az interoperabilitás azt jelenti, hogy bizonyos országnak az elektronikus online szolgáltatásai, az azzal kapcsolatos aláírások más országban is hozzáférhetőek, elismerésre kerülnek, és illetőleg más tagállamból származó aláírás hitelesítő eh, szolgáltató is képes kezelni ezeket az elektronikus eh, hitelesítési eljárásokat. Azok tehát fontos, hogy a teljes interoperabilitás érdekében a nemzeti akkreditációs intézmények olyan helyzetben legyenek, hogy akreditálni tudjanak a nem nemzeti, nem tagállami irányítás alatt álló akkreditációs intézetek által kibocsátott elektronikus aláírásokat is. Az elektronikus hatósági szolgáltatások, az elektronikus aláírások, azok már adottak sok országban, Azonban az elektronikus aláírásokat sokszor csak a saját maguk által kínált elektronikus szolgáltatása keretében ismerik el a tagállamok, és vannak ugyan olyan vállalkozások, amik más tagállamban is kínálnak ilyen szolgáltatásokat, de azokat nem ismerik el ezek a tagállamok. Van egy nagyon jó európai szintű keretszabályozás, de ez nem igazán hatékony, mert ezek a szolgáltatások általában tagállami szinten valósulnak meg. Éppen ezért a jelentésemben néhány javaslattal élek, így például alá kívánom húzni, hogy sajnos 2011-ben a felhasználóknak csak az 50%-a használt online űrlapokat, tehát online módon kitölthető űrlapokat. Az internetet tehát és különösen a mobil internetet nem használják ki sem a vállalkozások, sem pedig az állampolgárok e szolgáltatások igénybevételére. Éppen ezért sokkal jobban hozzáférhető rendszerekre van szükségünk, különösen ami az online mobil hozzáférést illeti. Tehát az e-kormányzás nagyon fontos az Európai Unió polgárai és vállalatai számára, hiszen a igazgatási költségek csökkentéséhez jelentős mértékben hozzájárulnak és nyilvánvalóan nagyon sok akadályt képesek lebontani a polgárok és az állam, illetve a vállalatok és az állam közötti interakcióban. Az elektronikus aláírás és az elektronikus azonosítási eljárás az egyik legnagyobb akadálya e rendszerek használatának. Ez vezet ahhoz, hogy az Európai Unió szinten az interoperabilitás még nem megfelelően biztosított a határokon nyúló hatékony szolgáltatások felkínálása érdekében az Európai Unióban és annak érdekében, hogy interoperabilitás alakuljon ki a vállalkozások, a polgárok és az állam között, szükség van egy közösségi jogkeretre, amely koherens és világos, és amely biztosítja az elektronikus aláírásoknak a kölcsönös elismerését és verifikálását. Üdvözöljük az ezzel kapcsolatos akciótervet, tehát ami az elektronikus aláírások elismerését és azonosítását segíti elő, és támogatja a határokon átívelő szolgáltatásnak az inter, interoperabilitását. Felszólítjuk a bizottságot arra, hogy ezzel kapcsolatos jogszabályt azt ellenőrize, és kérjük a, kérdezzük a bizottságot, hogy lehetséges egy ezzel kapcsolatos új irányelvnek eh, a kibocsátása. Nagyon fontos ezzel kapcsolatos szabványosítás, éppen ezért üdvözöljük, hogy a bizottság az európai szabványosítási testületeknek megbízást adott arra, hogy egy európai szabványosítási keretet dolgozzanak ki az elektronikus aláírásra és annak azonosítására vonatkozóan. Az elektronikus hatósági szolgáltatásoknak az interoperabilitása fontos, fontos feltételként igényli azt, hogy a private key rendszereknek eh, az interoperabilitását is biztosítsuk, ehhez európai közigazgatási intézkedésekre van szükségünk. Felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy a saját e, lehetőségeket használják föl arra, hogy az IKT-kat azokat sokkal nyíltabbá és jobban használhatóbbá tegyék, és alá kell húzni, hogy a határokon átívelő biztonságos rendszer része kell, hogy legyen a kritikus infrastruktúrák európai védelmére kialakított intézkedéseknek, ami a közbeszerzéseket illeti. Ezzel kapcsolatban szeretném aláhúzni, hogy az Európai Unió szintjén 16% e, a köz, 16%-át teszik ki ezek a kiadások a GDP-nek, éppen ezért fontos az elektronikus közbeszerzési rendszer 2015-re teljes körűen kialakításra és használatra kerüljön az Európai Unió tagállamai és intézményi által lefolytatott közbeszerzési eljárások esetében. Fontos, hogy nem csak a közbeszerzési eljárások, hanem a koncesziók kiadása keretében is használják az elektronikus rendszereket, és támogatjuk azt, hogy a tagállamok illetőleg a kis és középvállalkozások az elektronikus közbeszerzési eljárásokban részt, vesz, részt vegyenek. Alá kell húzni, hogy két szakasz lesz, lesz egy előzetes szakasz, és lesz egy a szerződések, a megbízása megadása utáni szakasz is ezekben az elektronikus közbeszerzési eljárásokban. Fontos felszólítani a tagállamokat arra, hogy 2015-ig mind a két eljárási szakaszt megfelelően integrálják a saját rendszereikben. Ami pedig a számlázást, az elektronikus számlák kiállítását illeti, itt alá kell, hogy húzzam, hogy az elektronikus számla kiállítás módszerét 2020-ig a legfontosabb módszeré kell tennünk Európában. Azt is alá kívánom húzni, hogy az elektronikus számlázásnak rendkívül sok előnye van, rövidebb fizetési határidők, rövidebb, kevesebb hiba arány, jobb nyomon követhetőség és alacsonyabb postázási költségek járnak vele együtt ezzel kapcsolatban az elektronikus számlázás keretében alkalmazandó új áfaszabályokat üdvözöljük, hiszen ez csökkenti nyilván az elektronikus számlázás, a papír felhasználás, és felszólítjuk az európai ipari szektorokat, gazdasági szektorokat és az európai intézményeket arra, hogy egy közös eh, adatmodellnek a kialakítását dolgozzák ki. Dánia, Finnország, Svédország, Spanyolország már elektronikus számlázást alkalmaz a hatósági szolgáltatások körében, mi azt kérjük, hogy ez az elektronikus számlázási rendszer 2016-ban szabványa váljon valamennyi tagállamban. Zárnám ezzel a hozzászólásomat, és azt kívánom még elmondani, hogy a tagállamoknak formát kell biztosítani eh, arra, hogy ezzel a témával foglalkozzanak, és az elektronikus számlázás keretében azt sem szabad elfelejteni, vannak olyan felhasználók, akinek nincsen megfelelő hozzáférés az internethez, éppen ezért eh, nyitva kell hagyni azt az opciót, hogy ne az elektronikus elektronikus számlakiállítás mellett papír alapon is bocsátsanak ki számlát. Aztán szeretném azt is aláhúzni, hogy nagyon fontos lenne, hogy a bizottságnak az intézkedés csomaga, ami eh, a nyílt forrású adatokra vonatkozik, ez továbbra is hatályban maradjon, és támogassuk a tagállamokat abban, hogy ezen a területen eh, eh, továbbra is a innovált reakcióval éljenek, és azt is szeretném aláhúzni, a Connecting Europe egy nagyon fontos eszköz, 2,9 milliárd eurót ruház be a szélessávú internet hozzáférés európai szintű kialakításába, eh, illetőleg ennek a kapcsolatnak a gyorsításába és a digitális páneurópai szolgáltatások kialakításába. Nagyon fontos, ezeket a szolgáltatásokat, hálózatokat bővítsük, a szolgáltatások köre is bővüljön, és nagyon fontos, hogy a tagállamok és azok kormányai továbbra is elkormányzati struktúrákat alakítsanak ki, bővítsék a meglévő elkormányzati struktúrákat, és ezzel kapcsolatban nem hivatkozva az európai cselekvési terve, nemzeti zselveki terveket dolgozzanak ki. Nagyon fontos, hogy az ezzel kapcsolatos cselekvési terv is elfogadásra kerüljön, várom a kollégáknak a hozzászólását. Elnök, köszönöm szépen. Cukalász úr. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkelőtt köszönetet szeretnék mondani Cikau asszonynak a jelentésért, hiszen nagyon fontos témát tartalmaz. Természetesen le kell vonnunk a tanulságokat abból is, ami nem volt jó az Európai Unió politikájában. Itt az internet alapú kormányzás, az e-kormányzásnál. Sokkal pontosabb célmeghatározásokra van szükségünk, ahhoz, hogy a tagállamok saját politikájukat is alakítani tudják. De minden esetre egy össz-európai szolgáltatási színvonalat kell megcéloznunk az e-kormányzás területén, amely európai szinten interoperábilis. Cikao asszony utalt jó javaslatokra is, tehát hogy hogyan lehetne javítani az e kormányzatot, és hogy az Európai Unió hogyan profitálhatna ebből. A kiinduló szöveget kiválónak tartom, azonban természetesen még van számos helyen javítani való. Cikau asszony javaslatai összhangban állnak az EU digitális agendájával is. Most azon kell fáradoznunk, hogy az egészet még jobbá tegyük, és hogy eh, esetleg még közelebb kerüljünk az eh, Európai Unió első kezdeményezéséhez. Cikau asszony néha olyan helyeken is elektronikus megoldásokat kínál, mint például a számlázás, és így tovább. De szerintem az ITRE bizottság ne próbáljon itt saját megoldási javaslatokat előterjeszteni. Szerintem technológiailag semleges álláspontunk legyen. Különféle módosítókat is benyújtottam, amelyek a néppárt politikáján nyugszanak. Szeretnénk a kormányzatok számára rugalmasságot is biztosítani, ami a nemzeti célkitűzésekre vonatkozik, és a nemzeti célkitűzések eléréséhez vezető utakra. Természetesen szeretnénk ösztönzést adni a magángazdaságnak és az önálló vállalkozóknak. Szeretnénk a KKV-knek több támogatást adni, és szeretnénk a vállalkozói szellemet az interneten belül is erősíteni. Tehát nagyon fontos ez a szöveg az állami és a magángazdaság tekintetében is. Főleg azok a tagállamok, amelyek a válságtól szenvednek, mint hazám Görögország, javíthatnának a közigazgatás termelékenységén, átláthatóságán az e-kormányzattal de az egyes országok helyzetétől függetlenül nagyon jó célnak tartom az e-kormányzatot. Bizonyos új technológiai megközelítések lehetővé teszik az állami szolgáltatások minőségének javítását is és a kormányzat is hatékonyabb lehetne. Köszönöm szépen. Mászesz Kukovics asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentést, tevő asszonynak, amiért én rendkívül érdekes jelentést készített. Szeretném kiegészíteni a szöveget néhány új javaslattal. Az én hazám, Szlovénia néhány évvel ezelőtt vezető szerepet töltött be Európában, sőt, még díjat is kapott az e-kormányzás területén elért sikereiért. Néhány területen azonban nagyon rossz a szabályozás, ilyen például az egészségügy. A páciensek szabad áramlása nem szavatolt, bizonyos, körül, bizonyos feltételeket kellene teremteni illetve meg kellene teremteni az előfeltételeit annak, hogy bizonyos dolgok megvalósulhassanak, végrehajthatóak legyenek. Különösen fontos felülről lefelé egyfajta információ áramlást biztosítani. Ezen felül nagyon jó lenne, hogyha ezt a területet fentről lefelé szereznénk, tehát európai szintről kiindulva, mert ekkor természetesen nemzeti szinten hoznák létre a különböző konkrét szolgáltatásokat, és ezeket információs technológiákkal tovább lehetne erősíteni. Köszönöm szépen. Tökéletes, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen. További felszólaló. Kelly úr, parancsoljon. Nagyon rövid leszek, elnök asszony. Annyit szeretnék mondani, hogy százszerzelékosan támogatom a javaslatot, hogyha Európa növekedni akar, nagyobb egységet akar elérni, akkor az e-kormányzás, e-fejlesztés, e-egészség területén ez megvalósítható. Azt hiszem most egy olyan ponthoz érkeztünk, amikor a fiatal lakosság nagyon internetorientált és számítás technika orientált. Ezért most van itt az ideje annak, hogy az embereket rászoktassuk ezekre a szolgáltatásokra, de ezeket a szolgáltatásokat nyilvánvalóan online rendelkezésre is kell bocsátani. Négy-öt év alatt forradalmasíthatnánk ezt a területet, különös tekintettel a gazdasági helyzetre. Az elkereskedem területén hatalmas a potenciál, a kiaknázatlan lehetőségek száma. Azt hiszem, jelenleg csak kevesen kereskednek az országhatárokon túlmenően, és 87%-uk nem kereskedik az EU-n kívül. Itt azt hiszem van lehetőség arra, hogy költségeket takarítsunk, meg hatékonyabbak legyünk, lehetőségeket teremtsünk Európa számára, és ez mindenképpen egy olyan irány, amelyet támogatnunk kell. Köszönöm szépen. Grazie, la parola alla Köszönöm szépen. Most megadom a bizottságnak a szót, amennyiben szót kér. Thank you very much. Good afternoon. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet. Azt gondolom, 13 oldalba sikerült belesűrítenie mindazt, ami fontos a számára, és hát nyilvánvalóan egy nagyon széles területről is van szó, amikor az e-kormányzásról beszélünk. Én a magam részéről arra korlátozom a mondandómat, ami az e-kormányzati cselekvési tervet illeti. Nagyon nagyra értékeljük a jelentéstevő véleményét. A legfontosabb tényezőket említi, azon tényezőket, amelyek a legfontosabbak nem csak az e-kormányzás fejlődése számára, hanem a digitális belső piac létrehozása szempontjából is ezek a legfontosabb elemek. Üdvözöljük a jelentéstevő véleményét azzal kapcsolatosan is, hogy szükség van egy integrált megközelítésre, ami az elektronikus aláírást illeti. A bizottság jelenleg egy jogszabályjavaslatot, jogszabálytervezetet készít, amely valószínűleg tavasz, a tavasz végére elkészül. Úgy gondoljuk, ez kulcsfontosságú, ahhoz, hogy mindenki gyakorlatilag élvezhesse az elkormányzás előnyeit. Igaza van abban, amikor azt mondja, hogy az elkormányzás jó a vállalatok számára, jó a lakosság számára és a közféra számára is. Viszont a, az elektromos személyazonosság azonosítás nélkül mindez lehetetlen. Emellett a különböző rendszerek harmonizálására is szükség van EU-s szinten. Ez fogja gyakorlatilag lehetővé tenni az piac kialakulását. Az e-közbeszerzések számára ö, szintén szükség van erre, főként a vállalatok tekintetében fontos ez, növelni fogja az átláthatóságot, a hatékonyságot, csökkenti a költségeket, és elengedhetetlen ismét csak a digitális belső piac kialakulása szempontjából. Azzal zárnám, hogy úgy gondolom, a jelentés tervezett irányvonala mértékben megfelel az e-kormányzati cselekvési programnak és az európai digitális agendának is. Köszönöm szépen! Grazie. Rossi. Köszönöm szépen. Szeretne az előadó az eszmecsere zárásaképpen még mondani valamit? Igen, elsősorban szeretnék köszönetet mondani valamennyi hozzászóló kollégának, illetve szeretnék a bizottságnak is köszönetet mondani az állásfoglalásáért. Ahogy elhangzott, még vannak bizonyos akadályok, amelyek az általunk elfogadandó jelentést illetik ebben a körben is, hiszen a megadott terjedelemben, oldalszámban nem feltétlen tudunk a téma által megkövetett terjedelemben foglalkozni minden kérdéssel. Szeretném aláhúzni, hogy az elektronikus hatósági szolgáltatások és a digitális agendának a átültetése az Európai Unióban nagyon sok munkahelyet fog teremteni az Euró, Európa szerte. Például majd francia vállalatnak, franciaországi székhelyű vállalatnak nincsen lehetősége arra, hogy részt vegyen a bulgáriai elektronikus közbeszerzési eljárásokban, mert hogy nem biztosított az elektronikus aláírásoknak, illetve azok hitelesítésének interoperabilitása európai szinten. Tehát itt vannak műszaki akadályok, de hát vannak igazgatási, közigazgatási, illetőleg jogalkotási akadályok is, amelyeket lépésről lépésre le kell bontanunk. A szolgáltatási irányelv tette meg az első lépést ezen akadályok lebontása irányában, hiszen 2010-ig egy egyablakos ügyintézést kellett kialakítani, ami az ügyintézést illeti egy másik tagállamnak a felség területén, tehát nem csak fentről lefelé való megközelítés lehetséges, ahogy azt a kolléga mondta, hanem a lentről felfelé való építkezés is lehetséges, hiszen ez lehetővé teszi, hogy valamennyi érintett részt vegyen ezeknek a szolgáltatásoknak a felhasználásában meg kell fontolni ebben a körben, hogy lokális szinten is nagyon sok ilyen szolgáltatást kínálnak. Hogyha például egy európai polgár a saját származása szerinti országát elhagyja, és átmenetileg egy másik országban folytat egyetemi tanulmányokat, akkor szüksége van arra, hogy otthon is hozzáférjen akár elektronikus úton a hatósági szolgáltatásokhoz is kapcsolatba tudjon lépni a hatóságokkal, például adózási szempontból. Éppen ezért fontos, hogy interoperabilitás alakuljon ki, legyen biztosítva a polgáraink érdekében európai szinten. Annak érdekében, hogy tényleg egységes piaccal számolhassunk a digitális téren. A hatóságoknak a feladata ezen a téren nagyon fontos, példát kell mutatniuk. Az elektronikus kereskedelemben van egy nagyon fontos példa, hiszen az elektronikus közbeszerzési eljárás mostanra már jól működik, ez nem csak átláthatóságot hozott magával ezen eljárások során, hanem nagyon sok költségmegtakarítással is járt az állam háztartás számára. Nagyon sok olyan ország, amely elektronikus közbeszerzési rendszert alkalmaz, bizonyos termékcsoportok esetében adott esetben 30%-os költségmegtakarítás is el tudott érni a rendszerbevezetése előtti állapothoz képest. Éppen ezért fontos az, hogy az elektronikus szolgáltatások azok rendelkezésre álljanak, különösen azért, mert az európai egységes piac szempontjából rendkívül fontos, hogy a szolgáltatások és termékek az Európai Unió teljes területén mindenhol azonos feltételek mellett elérhetőek legyenek. Ezért úgy gondolom, hogy mind a bizottság által előterjesztett költségvetés, a Connecting Europe eszköz fontos és felhasználandó, aztán a versenyképesség növelő 2020-ig terjedő program is nagyon fontos. Nyilván szerepet kapnak majd a nemzeti finanszírozási keretek is, hiszen sokszor ezekből valósulnak meg ezek az elektronikus szolgáltatások. Fontos tehát, hogy először nemzeti szinten, tagállami szinten valósul meg az interoperabilitás, és utána pedig európai szinten is. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásait, meggyőződésem, hogy ez a jelentés tervezet tárgyalásra és javításra érdemes, és közelíteni fogjuk tudni az álláspontjainkat. Nyilván korlátozott a terjedelem, a korlátozott az oldalszám, a szószám, de ennek ellenére kíváncsian várom a módosító indítványaikat, és meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Parlament ezzel a jelentéssel fontos jelzést fog küldeni az elektronikus szolgáltatások európai fejlesztése területén. Köszönöm szépen. A végszót a módosítók határideje február 15, 5 12 óra. A következő ülésünk február 27-én lesz 15 órától 18.30 között, és 28-án 9-től 12.30 és délután 15-től 18.30-ig. A mai napot lezárjuk. Köszönöm, hogy részt vettek az ülésen.